a NATO által múlt évben végrehajtott katonai hadműveletről. Après que les premières frappes euh, occidentales sont intervenues en Libye, c'était Szinte pontosan euh, egy évvel ezelőtt történt mindez. Március 19-én 31-ig tartott, de természetesen ez koalíciós hadművelet volt, nem csak NATO hadművelet, és május, március végén vette át a NATO a hadműveletet. Szeretnénk Marcel Druár igazgatót, vezérőrnagyot ün, üdvözölni a Nemzetközi NATO katonai vezérkartól, ő a műveleti egységek igazgatója, és a szakpolitikai tanulságokat szeretnénk levonni és ennek gondolom ez egyébként a Líbiával kapcsolatos előadó, Szalam Franka úrral együtt delegációt vezettek Líbiába körülbelül egy hónappal ezelőtt. Ennek a célja az volt, hogy összefoglaljuk az európai fellépésnek a tanulságait ebben az országban, és az előretekintő lehetőségeket is megvizsgáltuk, különösen a biztonsági területen. Ma délután áttekintjük a legfontosabb művelet és kapacitás kapcsolatos tanulságokat a NATO szempontjából. Vezér őrnagy úr, úgy gondolom, hogy úgy látom, hogy készült egy előadása, egy prezentációval, és egy kicsit arrébb is fogok ülni, hogy mindenki pontosan lássa, hogy mit vetít ki. Ne legyek útban és az előadása után pedig vita következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt rátérnék majd az angol nyelven tartandó előadásomra, azért szeretnék röviden valamit franciául mondani, és majd később is franciául fogom folytatni. Ugyanis itt egy olyan visszajelzési folyamatról van szó, ami a NATO tapasztalatokkal függ össze. Ez a folyamat egyébként még nem zárult le, és ebből le fogjuk vonni a tanulságokat, ezeket még nem zártuk le. Tehát ezek a tanulságok, ezek még a operatív munkánkba is bekerülnek, és az összefoglalása majd ezeknek a tapasztalatoknak, tanulságoknak még majd előttünk áll. Itt a szükséges intézkedéseket fogjuk kidolgozni, amelyek a gyengeségek megszüntetésére fognak irányulni, amelyeket ezzel a munkával majd sikerül felfedni. Tehát itt alapvetően a lehető lehetőségek szerinti javításokról van szó. Tehát itt a kapacitások, capabilities például nagyon nagy szerepet játszanak, hiszen nagy előrelépéseket, személyzet, élettel kapcsolatos, oktatásokkal kapcsolatos előrelépéseket adhatnak ezek, és hogyha katonai kapacitásokról beszélünk, akkor természetesen nem csak anyagi jellegű kapacitásokra gondolunk. A, most a bevezető megjegyzéseim után, akkor majd megmutatok önöknek néhány fóliát, és megmutatom, hogy ebből az operatív kidolgozásból milyen tapasztalatokat szereztünk. Múlt évben indított el a Unified Protector műveletet a NATO. Ez sikeresen zárult viszonylag rövid időn belül, és megfelelt a politikai és katonai céljainak is. Az eredmény összességében siker a NATO számára az értékelések szerint. A sikerek ellenére a Unified Protector művelet arra is lehetőséget adott, hogy visszatekítsünk a hibákra és a javítható területekre, hanem a jó gyakorlatokat is meg tudjuk állapítani a jövőre való tekintettel. Ez az előadás visszatekint majd a hadműveletre, és levonja a legfontosabb tanulságokat és a lehetőségeket a jövőre nézve. At the forefront, NATO a fronton a NATO a következőképpen működött. Az új 12-20-as stratégiai koncepcióból indítottunk ki. A hadművelet bebizonyította, hogy releváns a NATO a jelenlegi dinamikus biztonsági környezetben. Képes volt arra, hogy megtervezze, jóváhagyja és végrehajtsa 40, 14 nap alatt a hadműveletet. A NATO parancsnoki struktúrája a szenárióhoz alkalmazkodott, és kihasználta a nemzetközi együttműködést a szövetségeseivel és más partnerekkel. Rögtön az elejétől már kritika is élete, kritikával is illették ezt a műveletet, különbözőségek voltak megközelítésben, és eltértek bizonyos országok politikai érdekei. A nemzeti személyiségek a megállapodásra hivatkoztak bírálatként, és rámutattak arra, hogy csak kis számú szövetségesünk van, de azt is el kellett várni, hogy hogy nagy fenyegetettség nélkül a különböző tagállami érdekek megnehezítik majd a konszenzust. Ezen túlmenően a NATO számára a műveleti területen nem volt kötelezettség arra, hogy minden szövetség hozzájáruljon a NATO vezette hadművelethez, és nem kell meglepődni azon, hogy bizonyos országok kimaradnak belőle. Az ilyen döntések, mivel nem igényelne konszenzust, nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé a NATO felépés számára. Nem kell ezt félreértelmezni, nem arról van szó, hogy gyenges, gyenge a szövetség. A NATO megpróbálta megerősíteni lehetőségét arra, hogy a konszenzus alapját a fellépésnek megerősítse, attól függetlenül, hogy milyen különbségek vannak, milyen véleménykülönbségek vannak, amelyek gyakran a média érdeklődését is kiváltották. Még egy dolog, amire rá szeretnék mutatni a következő. A partnerek bevonása kulcsfontosságú tényezővé vált a művelet sikerében. Értékeltük a NATO partnerségeinek szerepét. A válság kezdetén a szövetség felhívott minden partnert arra, hogy biztosítsák az átláthatóságot és lehetőséget adjanak a készséges államoknak arra, hogy hozzájáruljanak a művelethez. Az interakció a partnerekkel fokozta a NATO hatékonyságát fontos területeken, mint a politikai támogatás, környezeti tudatosság és információ megosztás. Építve az OUP sikerére az szövetségnek folytatnia kell a partnerség és együttműködési erőfeszítéseit, és nem csak az öt nemzetet érinti ez, akik szerepelnek ezen a szlájdon, hanem más nemzetközi szervezeteket is, mint például az Arab Ligát ez nem csak azt a célt szolgálja, hogy fokozódjon a politikai támogatás, hanem az interoperabilitást is fokozni fogja a nato kívüli szereplőkkel a következő hadműveletekben. Ezen kívül a civil tengeri és repülésügyi hatóságokkal való együttműködés is nagyon fontos, hogy lehessen fokozni a NATO hatékonyságát. Végül pedig a NATO szerepe a konszolidált NATO arculat megvédésében is nagyon lényeges. Az utolsó kijelentésre építve a hadművelet hangsúlyozta, hogy egy átfogó megközelítést kell kialakítani, ez létfontosságú. A civil szervek bevonása is nagyon lényeges kezdetektől, ez nagyon hasznosnak bizonyult mind a tervezés tekintetében, a végrehajtás során, és még most a hadművelet utáni szakaszban is, amikor megosztjuk például az irányítási adatokat az Egyesült Államokkal, illetve a Vörös, Hacs, Vörös keresztel. Az átfogó megközelítés azért lényeges, mert fontos emlékeztetnünk magunkat, hogy az EU-val szemben a NATO elsősorban katonai szövetség. Ez támogatja az átfogóbb erőfeszítéseket. A NATO-nak nincsen végrehajtó hatásköre, ezért nem tud teljesen átfogó megközelítésben közelíteni a céljaihoz, ezért partnerségekre kell támaszkodjon, de azt tudnunk kell, hogy a NATO egyre inkább erre a megközelítése fordít figyelmet. I believe most of us would agree. Úgy gondolom, sokan egyetértünk abban, hogy a legjobb stratégiai kommunikáció maga a siker. Ez nem azt jelenti, hogy kevés, kevesebb stratégiai kommunikációra van szükség a hadművelet során. Az első hetekben azért, mert Líbia, mint kiderült, nagyon gyorsan fejlődik ott a helyzet, és hamar lehet sikereket elérni, felhasználtuk a korábbi tapasztalatainkat is, és itt nagyon sok kapacitást kellett felhasználni, és sok erőfeszítése volt szükség a hatékonyság érdekében. A NATO továbbra is a következő területeket vizsgálja. A NATO fellépés proaktív volt-e, és előre tudtuk jelezni-e a várható problémákat, még mielőtt a médiában ezek megjelentek volna. Az afrikai stratégiai partnerségek kiépítése megfelelő volt-e a korábbi problémák megoldására? Az exkluzívabb NATO média bevonódás és partnerségi kapcsolatok jobban hozzájárulhatnak ehhoz, hogy a lakosság jobban megértse a NATO üzeneteit, és a stratégiai összefogás megfelelő volt-e. A szövetség nem, tud, nem engedheti meg magának, hogy a babérjain üldögén a siker után továbbra is folytatjuk az erőfeszítéseket a következő időszakban, mert különben elveszítenénk a lendületet a következő válság tekintetében, ahol a NATO-nak újra meg kell alapozni a jó hírét a médiában. Ezen a ponton szeretnék hivatkozni a hírszerzési, felderítési és célzott kapacitásokra, amelyeket felhasználtunk a hadművelet során. A szárazföldi erők hiánya kritikus követelményt eredményeztek a NATO számára, hogy, a, hogy csak kizárólag hírszerzési, felderítési eszközöket használjon fel. Emellett eh, az első csapások után megváltozott a taktika is, és eh, a célpontokat úgy kellett meghatározni, hogy eh, a csapatok és a zsoldosok civil területeken működjenek, civil eszközökkel, járművekkel, városi térségekben is, ezért szofisztikált a kapacitásokra támaszkodtunk, amelyek itt láthatók. Nagyon sok erőforrást kaptunk, bevethető eszközöket és olyan személyeket, akik szakértőik az ISA termékek használatában. Ez a hadművelet bebizonyította, hogy az ISA nem csak multiplikátorként működik, hanem kritikus kapacitást jelent a tervezésben és a végrehajtásban is. Mindazonáltal vissza kell tekintenünk, és kritikákat is meg kell fogalmaznunk. Ebben a hadműveletben az európai szövetségesek, Kanada és a partnerek szolgáltatták a legtöbb eszközt, és el kell ismernünk azt is, hogy a művelet sikerére az egyedi és alapvető jelentőségű kapacitásokra támaszkodott, amelyeket csak az USA tudott biztosítani, ezért a NATO számára alapvető fontosságú, hogy az ilyen kapacitások mindig rendelkezésre álljanak, és minél szélesebb körben a szövetség egészében. To resource adequate. Minek utána nem volt megfelelő az erőforrás, a jövőben figyelni kell mindenre, teljes mértékben tisztában kell lenni a baráti és az ellenséges erők állapotával, és ehhez hozzáigazítani a képességeket, ugyanis egy átfogó közös műveleti képet kell kialakítanunk, és csak így lehet a missziót végrehajtani. Identifikálni kell a prioritásokat, és fel kell mérni a károkat, fel kell mérni a célokat, és megfelelően kell végrehajtani a támadásokat a meghatározott célok ellen, és akkor, hogyha nincs megfelelő szakértelem, ha nincs megfelelő információ áramlás és csere, ennek is negatív hatása lehet, még akkor is, hogyha az eszközök maguk rendelkezésre állnak. A szövetségeseknek Európában mindenek előtt arra kell összpontosítani, hogy itt hajtsanak végre befektetéseket és más területeken megfelelő készleteket építsenek ki, és a ér-to-ér feltankolást is tegyék lehetővé, tehát repülés közbeni üzemanyag felvételt. És a NATO tagoknak egyénileg is javítani kell a kapacitásukat, hogy hasonló hadműveletek a jövőben végrehajthatók legyenek. A felügyelet, illetve a felderítés és a felismerés is fejlesztendő megoldható lenne, hogyha egy úgynevezett smart megközelítést alkalmaznánk kevesebb forrással együttműködve, miközben meghatározzuk a prioritásokat, a célok illetően, így tudunk hozzáadott értéket teremteni, és olyan megoldást találni, amely nemzetközi, multinacionális és ez közös logisztikán is alapulhat. Végül pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a minimális kollaterális kár, a politikai erőfeszítések a tervezés elején, ugye azt mondták, szárazföldi műveletre nem kerül sor, és ezért nagyon óvatosan és pontosan kellett kiválasztani a szárazföldi célokat. A technológiailag nagyon fejlett, pontos, precíziós eszközöket alkalmazva a NATO sikere azzal is magyarázható, hogy a tervezés és a végrehajtás minden fázisa nagyon jól volt megtervezve, és a stratégiai, operációs, műveleti és taktikai szempontból egyaránt nagyon megfelelő iránymutatásokat tudtunk adni, a döntéshozatali folyamat minden lépését vizsgáltuk és több mint 11 ezer csapásra került sor, és nagyon nagy mennyiségű fegyver felhasználására. Ezek mind precíziós eszközök voltak, a kollaterális károk minimális szinten maradtak, és sok esetben nem az egész épületet célozták a támadások, csak annak bizonyos részeit meg kell határozni a minimális fegyvermennyiséget ahhoz, hogy a katonai cél elérhető legyen, és néha módosítani is kellett ezt. Persze a NATO mindent megtett emberileg és technikailag, hogy a kollaterális károkat minimalizálja azért zéróra, ez nem csökkenthető egy ilyen komplex katonai hadművelet esetén. A jelenleg megszületett jelentés, amelyet az ENSZ dolgozott ki, illetve az emberjogi tanács. Ebben az szerepel, hogy a NATO egy nagyon pontos kampányt folytatott, határozottan törekedve a civil áldozatok elkerülésére, és a cél az volt, hogy minden előintézkedést megtegyen, hogy teljesen elkerüljék a civil áldozatokat és baleseteket. Arról szóltam, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a jövőre nézve, de azért szeretnék szólni a lehetőségekről is, a NATO és a nemzetközi közösség lehetőségeiről. A, a hadművelet véget ért, azért a NATO egy hadművelet utáni fázisban van, ahol összegez, és továbbra is segít a líbiai népnek és a nemzetközi közösségnek az átmenet idején. A NATO tett egy kezdeményezést, meghívta Líbiát a mediterrán, a földközi tengeri párbeszédbe, és a nemzetközi közösséggel is együtt működik a megsegítésében ennek a területnek. A NATO válaszol, átláthatóan minden külső kérdésre, a média kérdéseire is, még a biztonsági szempontból érzékeny adatokat is sok esetben hozzáférhetővé tettek, és megváltoztatták a minőség, illetve a, a minősítését bizonyos adatcsoportoknak. A regionális biztonság szempontjait is szem előtt tartjuk, meg kell vizsgálni, hogy a földközi tengeri térségben ez hogyan biztosítható, nem csak Líbiában. Tehát a NATO folytatja az Afrikai Unióval az együttműködést, és a stratégiát koordinálja. Tehát, ahogy már említettem, a hadművelet lehetőséget ad a következtetések levonására és azok gyakorlatba történő átültetésére. Rugalmas válaszra van szükség, nagyon széles spektrumú kapacitásra van szükség, beleértve a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzetet, amely tud illeszkedni a meglévő infrastruktúrához. Az új NATO rendszert is alkalmazni kell tudni, a képzés és a tréning, tehát kiemelkedő szerepet kapnak, és ez növelni kell az ISR területen a hozzáértést. Hát ez volt a rövid beszámolom, és akkor állok rendelkezésükre, amennyiben kérdéseik vannak. Köszönöm a figyelmüket. merci. Euh... Nagyon köszönjük. És én most nem is nagyon szeretnék a részletekbe menni, hanem inkább azt gondolom, hogy itt most annyira nem szükséges szakkérdésekről beszélni, hiszen itt nem szakemberek ülnek az egyes katonai kapacitások szakemberei, de az ISR-rel kapcsolatban, amit ön is említett, itt azért ezek a felderítési kapacitások nagyon döntő jelentőségűek, és az amerikaiak voltak azok, akik ezeket rendelkezésre bocsátották, hiszen ezek nélkül az ISR kapacitások nélkül ez az egész dolog nem működhetett volna, és talán ezzel kapcsolatban még többet is elmondhatna. Talán még azt is elmondhatná, hogy mi az, ami egyébként itt hiányzott a mi részünkről, tehát milyen kapacitásokkal nem rendelkeznek az európai tagállamok, tehát itt ugye nem az Európai Unió, hanem maga az Európai Unió tagállamai, mik azok a kapacitások, amikre szüksége van a tagállamoknak ahhoz, hogy a célok felderítését jobban lehetővé tudják tenni. Akkor a kollaterális károk kérdése, ez a kifejezés, amit erre alkalmazunk, a kollaterális vagy mellékkárok, ezek eléggé csekély mértékűek maradtak ez elmondható. És egyébként az egyes nemzeti szervezetek jelentéseire is utalt. De kérdezném, hogy milyen eszközei vannak a NATO-nak arra, hogy belső értékeléseket, reportokat készítsen, olyan e, már maga a művelet során, illetve majd azt követően a kiértékelés céljából, hiszen ezek nagyon fontosak, hiszen ezek azok, amik az műveletek legitimitását már a műveletek ideje alatt, illetve azt követően is biztosítják. Talán ezt a kérdést is jó lenne, hogyha megvitatnánk. És többen is jelentkeztek, hogy hozzá kívánok szólni. Kéler úr, parancsoljon! Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót. Értjük, hogy egyedi esetről van szó, amikor az európai NATO tagok vezető szerepet kaptak, és sikeresen levezényeltek egy hadműveletet egészen a végéig. És ön is megemlítette ennek ellenére, hogy a siker kulcsa a, az USA által szolgáltatott kapacitások voltak. És a kérdésem arra vonatkozik, hogy Agasztónak tartom a NATO erőforrások esetleges hiányát a jövőre nézve. Képzeljük el, hogy ez a hadművelet mondjuk késedelmet szenvedett volna még további néhány hónapig, vagy egy fél évig, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy mi lett volna akkor a helyzet. A jövőben, hogyha a NATO-nak szembe kell néznie hasonló hadműveletekkel, két vagy három ilyen hadművelettel egyszerre, akkor a gyakorlatban lehetséges-e, hogy megfelelően reagáljanak erre, választ adjanak erre a kihívásra. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy bizonyos NATO tagállamok mivel járulnak hozzá az erőfeszítésekhez. Dánia, Norvégia és Belgium kerültek említésre. Ők repülőgépeket szolgáltattak, tehát ez egy jelentős hozzájárulás volt, mások hozzájárulása viszonylag szerény volt. Hogyan gondolja, a jövőben ez változhat-e, és a jó irányba változik-e? Gomez. Köszönöm szépen, és Gomez asszony következik. Thank you, General, for... Köszönöm szépen a NATO-nak is, és önnek is. Én nem vagyok feltétlen támogatója a NATO-nak, de a libiai erőfeszítéseiket meg kell köszönjem. Én vagyok az előadója a libiai kérdésnek, ott voltam többször is a háború alatt, és a közelmúltban is elnökünkkel együtt látogatást tettünk ott a fejleményeket követve. Úgy gondolom, hogy nagyon Fontos hadművelet volt ez, és valóban megváltoztatta a helyzetet, és életeket mentett meg ez a hadművelet. És pontosan ez az a fajta fellépés a legkevesebb járulékos kárral, ami megfelelel a biztonsági tanács követelményének, hogy védjék a lakosságot, és olyan lakosságot védtünk, amelyet a saját kormánya üldöz. Most Oroszországból érkeztem, és ott néztem a helyi tévécsatornákat. Ott sokat beszélnek a propagandáról, ez egy önbecsapó propaganda. Ők azt mondják, hogy óriási volt a járulékos kár, nyilván nem így volt, hogy a libiaiaknak ez óriási kárt okozott, ez nem így volt. És azt is állítják, hogy ez a hadművelet nem arra szolgált, hogy a kormány felelősségeit a, gyakorolja, hanem a kormányváltást idézte elő. De ez nem így volt, világos volt a kezdetektől, hogy a Kadafi rezsim a legrosszabb ellensége a saját népének. Nem csak azért, amit korábban az évtizedek során tett országával, és erre az európaiak tétlenül tekintettek, a Lokarbi ügyre, a UTI ügyre, de nem és beszéltünk a szörnyű emberi jogsértésekről, amelyeket Kadafi elkövetett a saját népével szemben. És amikor a felkelések megkezdődtek, Kadafi maga és azt ígérte a libiai népnek, hogy zanga-zanga, vagyis hogy minden két személyesen elfognak, felderítenek és megölnek erre a konfliktusra nem lett volna megoldás, anélkül, hogy a Kadafi rezsimet megdöntötték volna. Nem ez volt a célja nyilván a hadműveletnek, de elkerülhetetlen volt. De arra is rá kell mutatnunk, hogy ez a líbiai nép által folytatott harc eredménye is volt, hiszen ők harcoltak a frontokon, nem a hmm. NATO csapatok vagy a külföldi csapatok, hanem a líbiai lakosság vívta meg ezt a háborút. Ezt saját szememmel láttam Bengáziban, amikor a műveleti szobában voltunk, és tájékoztatást kaptak a parancsnokok arról, hogy hol mi zajlik, és láttam, hogy mobiltelefonokkal kommunikáltak az emberek, és így kapta meg a NATO is az információkat. És ezt csak azért akartam elmondani, mert meggyőződésem, hogy ez rendkívüli művelet volt, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ez nem volt egy CSDP operáció vagy művelet. Március 10-én a parlament ezt kérte, hogy egy CSDP művelet legyen, de nem a tagállamok tizede nem értett ezzel egyet, és ezért a NATO-hoz kellett folyamodni. Nem értettek egyet a tagállamok azzal, hogy európai hadművelet induljon. Németország volt elsősorban ellene, illetve tartózkodott az 1973-as határozat ellen, illetve a szavazáskor, ez szinte szégyenletes szerintem, hogyha még végre is akartuk volna hajtani a CSTP alatt ezt a hadműveletet, akkor sem tudtuk volna ezt megtenni, ezt most már tudjuk, mert olyan katonai kapacitásokat igényelte, amelyek egyszerűen nem álltak Európa rendelkezésére. Úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges, és köszönöm szépen, hogy erről beszámolt, és teljesen egyetértek azzal, amit mondott, ezek nem olyan kapacitások, amelyeket egyik napról a másikra előre lehet, elő lehet teremteni. Beruházásokra van szükség, képzésre, kiképzésre, és valóban szükség van ezekre a kapacitásokra. Nem alakulhat ki függőség, hogyha a közös európai védelmi politika valamilyen szempontból bevetésre készül, és hogyha ezt nem tudjuk megtenni szövetségesek nélkül, az Egyesült Államok nélkül, akkor bajban vagyunk. A kérdésem most, hogy látja, hogy milyen kérésekkel fordultak a libiaiak az EU-hoz, aminek nyilván vannak biztonsági és védelmi következményei is, ránk nézve is, nem csak rájuk, például a határok biztonságáról beszélek, a határvédelmi eszközökről, tehát nem csak az ő védelmükről, biztonságukról van szó, hanem a mieinkről is, miénkről is, vagyis ezek a kapacitások, amelyek hiányoznak eh, nálunk, tehát hogy hiányosak-e a kapacitások, vagy sem, hogyan értékeli ezt? Merci. Uh, madame... Köszönöm szépen. És négyszer asszony következik. Igen, Tábornok úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Én ugyan nem vagyok líbiai szakember, hiszen ez Gómez asszony asztala a mi bizottságunkban, és ez jó is így. Ő Líbia szakasszonya, de nekem lenne egy konkrét kérdésem mégis. Mégpedig, hogy az első vagy a második fóliáján említett egy gondolatot, amiben azt írta, hogy exkluzív és média. Tehát azt hadd kérdezem meg, hogy exkluzív maradna a média hozzáférését illetően? Vagy félreértettem önt, hogy ez hogyan értendő? Illetve ezt lehet akkor gyakorlatilag úgy érteni, mint azok az újságírók, akik az amerikai hadsereggel exkluzív hozzáférésük van a dolgokhoz? úr következik. General welcome and welcome. Köszönöm szépen, elnök utában, akkor üdvözlöm Önt, és eh, gratulálok a sikeres műveletért. Az érdekel engem, hogy mennyire volt hasznos a eh, repülőgép hordozók bevetése. A Charles de Gaulle azt hiszem, hogy jó eh, munkát végzett, és a, a fele a francia támadásoknak erről az anyahajóról indult, és a helikopter támadások is a NATO-nak nincsen megfelelő nem amerikai eh, anyahajó kapacitása. Ez a kérdésem, hogy ez igaz-e? Madame Lusing. Lusing asszony következik, tessék. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. És hadd mondjam el azt, hogy a néhány dolgot, még a kollégáim által elmondottakat sem értettem pontosan. Tehát ezért is kérdezném a célokkal kapcsolatban, illetve a kollaterális károkkal kapcsolatban, amik egyébként 30 ezer halottat, vagyis 30 ezer ember volt ez a járulékos kár, és 40 ezer eh, halottat adott meg a tanácsadó tanács, és tehát ezt nevezzük mi kollaterális csekély kárnak? Tehát azért szeretném ezt még egyszer kihangsúlyozni, hogy 40 ezer halott az egy csekély mértékű kollaterális erülékos kárnak tekinthető? És akkor hogyan lehet az egy ilyen célzottság, pontos célzás esetén, hogyan fordulhat az elő, hogy mégis 40 ezer ember essen a rakéták és bombák áldozatává, amelyeket ledobtak erre az országra. Egyébként a maga a misszió, vagy teljesen mindegy, hogy hogy akarjuk ezt most akkor nevezni, hiszen ezt nagyon sokszor nagy-nagy sikerként ünnepelték, és Gomez asszony el is mondta, hogy Oroszországból jött, és hogy ott elmondták, hogy ott gyakorlatilag a rezsim váltása lett volna a cél, és hogy ez ott úgy is tüntetik föl. És hát több kivel beszéltem, például dél-afrikai képviselőkkel is a kormányból, eh, akik például azt gondolták, hogy ez a mandátum, ez azért a légi berepülésre tiltott területtel kapcsolatban azért nem tekinthető csak ilyen egyértelműen, hiszen gyakorlatilag ez a mandátum, ezt azért a polgári lakosság védelmében kellett volna végrehajtani. Tehát 40 ezer halott polgár, ez azt jelenti, hogy védjük a polgári lakosságot? Ön is ezt így értelmezni? De akkor ne vizsgáljuk meg azt, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a jövőre nézve ebből a bevetésből, hogyha ezt ön olyan, vagy önök olyan nagyon sikeresnek tartják. Ugyanis akkor ez úgy van, hogy a légvédelmi terület területeket, illetve a polgári lakosság védelmét, akkor a továbbiakban is a mandátumoknak ilyen jellegű kibővítését fogják jelenteni? Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy ez egy legitim következménye lesz, hogy ez a mandátum, ez gyakorlatilag ugye egy védő, védő, védelmi mandátum, és hogy akkor ez gyakorlatilag ez az a védelem, amit mi a polgári lakosság szempontjából el tudnánk képzelni magunknak a jövőre nézve. És akkor szeretném azt is megkérdezni, hogy a siker összetevője az-e szintén, ami jelen pillanatban látunk Líbiában, hiszen nagyon sok hír, amit most jelen pillanatban hallok Líbiából, nagyon aggályokat kelt bennem, tehát emberi jogok megsértése, nagyon mértékű, és hogy egy más rezsim az, aki ezt elköveti, nem az, amelyik akkor. Ez az egyetlen különbség. Tehát ezért is kérdezném, hogy akkor ezt a missziót valóban ö, olyan a sikernek tekintsük. Hát ezért én akkor azt tartanám kívánatosnak, hogy ezt a szót, hogy siker, akkor máshogy kellene talán újra kellene definiálni, hogyha ez gyakorlatilag tényleg csak a rezsim leváltásában rejlene. Köszönöm szépen, Kupa. A kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen vezér úr, nagy úr a bemutatót, a prezentációt. Először is csatlakoznék ahhoz, amit Anna Gomes kolléganő mondott, hogy egy nagyon sikeres műveletről van szó, azonban a mégiscsak azt mondhatjuk, hogy elvesztettünk egy csatát annak során, hogy egy nagyon erős európai jelenlétet építsünk ki az ilyen jellegű helyzetekben, tehát a közös biztonság és védelmi politika szempontjából nem volt siker. Nagyon sok hang volt hallható, hogy az európaiak nem járultak hozzá megfelelő módon a készségekhez, a kapacitásokhoz, és csak az amerikaiak tették lehetővé a különböző szakemberek, a levegőben való tankolás, megoldásával. Persze az európaiak voltak, akik politikailag az élen álltak, de erről szeretnék többet hallani. A másik kérdésem, milyen következtetések vonhatók le a mostani líbiai helyzetből, tehát a beavatkozás után, a stabilizáció hogyan alakul meg, a konfliktus utáni tervezés hogyan alakul. A harmadik kérdésem pedig az, hogy mit is ért az interoperabilitáson a nem NATO tagokkal, mint például Katarral, amelyik nagyon fontos szerepet játszott a művelet során, és végül pedig ma olvastam az Amnesty International beszámolóját, hogy milyen komoly szükség lenne vizsgálatra. Meg kell nézni a civil halál eseteket. Nagyon sokan vesztették életüket, sérültek meg, a NATO csapások során. Ezt ki kell vizsgálni. Ezzel kapcsolatban mit gondol? Köszönöm, Zemke ő kollega végül. Köszönöm szépen. És köszönöm a tábornok úrnak is az információkat, amelyeket kaptunk. Hiszen ön tábornok és nem politikus, ezért is talán néhány kérdésre szeretnék koncentrálni, amelyek katonai jellegűek. Én azt gondolom, hogy katonai szemszögből ez a misszió, ez a művelet, ez sikernek minősíthető, hiszen gyorsan előkészítették, gyorsan végrehajtották, és aránylag gyorsan, hála Istennek, véget is ért. De azért néhány részletkérdésem mégiscsak lenne ezzel kapcsolatban. A NATO haderők eléggé gyorsan a légteret saját kezükbe tudták venni, tehát itt eléggé gyors volt a siker, főként, hogyha például a más esetekkel összehasonlítjuk. De hát ez miért történt így, hogyha megkérdezhetem? Hiszen Líbia egy olyan ország volt, ami aránylag modern repülőgépekkel rendelkezett, légierővel, és egy olyan állam volt, ami egy aránylag jó légvédelemmel is rendelkezett, és ez szerencsére viszont kiderült, hogy Líbia légvédelme mégsem volt olyan hatékony, hiszen a NATO nem veszített repülőgépeket ebben a műveletben, és talán azt gondolom, hogy ezt nagyon is emiatt sikernek lehet minősíteni, ami a légtér uralását illeti. És hadd kérdezem meg, hogy véleménye szerint miért sikerült ilyen gyorsan a libiai légteret a kezünkbe venni? A második kérdésem pedig, hogy elmondta azt, hogy a konkrét célok megsemmisítésével kapcsolatban nagyon sok szárazföldre telepített fegyverrel történt ez. Hát kérdezem meg, hogy valóban ilyen gyakorisággal kellett, hogy ez történjen? Hiszen ez a probléma általában, hogy a nagyon célzott cél megsemmisítés érdekében általában repülőgépeket szoktak alkalmazni, amelyben személyzet is van legalábbis úgy tudom. Tehát személyzettel és személyzet nélkül repülő bombázókat. Milyen volt az arány itt ezeknél a légicsapásoknál a személyzete repülő és a személyzet nélküli repülőgépek között, hiszen ez egy olyan tendencia, ami folyamatosan növekszik, hogy láthatjuk, hogy egyre több személyzet nélküli bombázót alkalmaznak a NATO műveletek során ez így szokott lenni, de szerencsére több más állam is támogatta a nato ebben, és ez felveti az együttműködés kérdését, technikai paraméterek és célkijelölés és egyéb más kérdésekben. Kezdetben ugyanis a svéd repülőgépekkel is volt probléma, mivel Svédország repülőgépeket bocsátott rendelkezésre, de problémák akadtak, mivel különböző üzemanyagokra volt szükség a svéd repülőgépekhez és a NATO repülőgépekhez, különböző típusú üzemanyagra. És éppen ezért is tenném fel a kérdést, hogy egy új művelet során a célunknak kell lenni, hogy más országokat is bevonjunk ebbe a körbe. Tehát ezért is kérdezném meg, hogy a libiai tapasztalatokból eh, gyakorlati tapasztalatokat levontak a jövőbeli műveletekre nézve? Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy ez eléggé számos kérdés, hogy öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És akkor elkezdeném a két utolsó kérdéssel, amit feltett, és majd ezt követően majd igyekszem a szomszédos kérdésekre is, szomszédos területeket érintő kérdésekre is rátérni. Az USA kapacitásaival kapcsolatban, amelyeket bevetettünk a művelet során, hadd mondjam el azt, illetve az európai szövetségesek kapacitásaival kapcsolatban is feltette kérdést. Hát hát mondjam el azt, hogy ö, itt volt egy átlagos tényező. Tehát ezek a platformok, amelyek ö, főként ö, személyzet nélküli repülőgépek, bombázók, amelyek e, európai oldalon hiányoznak, és éppen ezért ezt a komponens nagy mértékben az Egyesült Államokbeli partnereink bocsátották rendelkezésre. És ez is mutatja azt, hogy mennyire kiegyenlítetlenek a kapacitások a közöttünk és az Egyesült Államokbeli partnereink között. A NATO nak volt egy Evex flottája, amit egyébként fel is tudott szállni, annak érdekében, hogy a légteret jobban le tudja fedni, és ez nem csak a légi forgalmat érintette, nem a felderítés céljából is felszálltak ezek a repülőgépek, tehát ez azt jelenti, hogy ezek a kapacitások, amelyekkel rendelkezünk, nagyon is hasznosak voltak, különben ezeket Afganisztánban is alkalmazzuk. Ami a személyzet nélküli repülőgépeket illeti, ez az ISR platformnak a fontos összetevői. Ugye ezek személyzettel is, rendelkeznek, és az információ feldolgozása foglalkozó személyzettel is, és hát ez is mutatja, hogy itt kvalifikált szakemberekből kevés van, hiszen gyakorlatilag ők azok, akik utána ezeket az itt szerzett információkat tényleges ismeretekké dolgozzák föl, hiszen hogyha nem megfelelően kvalifikált személyzet áll rendelkezésre, akkor ezeket nem sikerül feldolgozni gyakorlati ismeretekké. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy személyzet is hozzájárult az Egyesült Államok ahhoz, hogy az információ csere folyamatosabbá és súrlódásmentesebbé válhasson, és ismeretekkel látott el bennünket a folyó műveletről. És hadd mondjam el azt, hogy ami a hírszerzést illeti valamennyi nemzeti szolgálat rendelkezésünkre állt, és alkalmaztuk is a műveletek feldolgozása során. A harmadik ponttal kapcsolatban, ami szinte nagyon lényeges, az a cél, célzott támadások kérdése, hiszen itt ezzel kapcsolatban is nagyon precíz kompetenciákra van szükség, és nagyon alapos gyakorlatokra van szükség, megfelelő szakszemélyzetre, hogy ezt a művelet során 24 óra alatt, nap 21 órájában tudjuk biztosítani, és megállapíthattuk azt is, hogy az amerikaiak, ami a targeting területét illeti, nagyon ütőképes szakszemélyzettel rendelkeztek, szaktudással, és így sikerült a mi hiányunkat ezen a területen kiegyenlíteni az ő segítségükkel. Azt mondom, hogy ez az a három terület, ami nagyon fontos volt ezen a három területen. és most így belenézek a papírjaimba, hogy jegyzeteimbe, hogy nem tudok még egy másik kérdésre is kitérni. Hát a járulékos kollaterális károk kérdése. Igen, hát ez nyilván egy eljárás folyamat, hogy ezeket kiderítsük, és ezt az eljárást, ezt egész konkrétan kell alkalmazni, hiszen itt döntést kell hozni arról, hogy hogyan kell a célzott csapásmérést bekorlátozni, és az összes szempontot figyelembe kell venni a célzott csapásmérés során, és ezek mind olyan döntések, amiket az Észak-Atlanti Tanács ö, fogad el, tehát ez gyakorlatilag egy teljes struktúrán keresztül ö, hozzák meg ezeket a döntéseket egészen le a pilótáig tart ez a döntéshozási folyamat, és azt lehet mondani, hogy ez az az eljárás, döntéshozási eljárás, ami egy minimumra csökkenti a tréning és a pilóták képzése mellett a járulékos károkat. Tehát így gyakorlatilag nagyon fontos, hogy gyorsan és intelligensen képesek reagálni a pilótáink, amikor például, amikor nem szükséges, olyankor nem ismérnek csapást. És egyébként ez nagyon gyakran fordult a gyakorlatban, hogy egy ilyen csapásméréstől eltekintettünk. Van egy második oldala ennek a dolognak, ez a technológia, itt a lézer irányított muníció kérdése, amelyet a repülőgépek az olyan repülőgépekről ilyet dobtak le, amelyek erre engedélyezettek voltak, és ezzel a fajta lézer irányított munícióval nagyon célzottan és pontosan lehet csapást mérni, és ez nem is lépi utána túl azt a határt, amit a csapásmérésre kijelöltek. Ez nagyon fontos. És a célzott uh, csapásmérés terén nagyon fontos tudni azt, hogy ez a muníciós modell kerül mindig alkalmazásra. Éppen ezért talán engedjenek meg egy megjegyzés arra nézve, hogy egy nagyon jelentős az, hogy ezt a muníciót megfelelő mennyiségben e, tudjuk alkalmazni, tehát hogy például a művelet során mondjuk ne fogjon ki ez a muníció. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát a döntéshozási eljárás a csapásmérést megelőzően, majd ezt követően. Most akkor ugye az utána történő sokra utalnék. Itt a repülőgépek, amelyek hát gyakorlatilag felmérik a csapásmérés által okozott kárt, és a precíziós technika segítségével, amire ehhez szükség van, filmezik a csapásmérés magát, és ezeket a filmeket ezt követően természetesen kiértékelik. De nincsen jobb kár felmérés annál, mint amikor az ember meglátogatja később a helyszínt, és ugyan ilyen esetekben ritkán van személyzetünk a helyszínen, tehát gyakorlatilag ilyen, ez egy kényszer volt, ami azt okozta, hogy nagyon-nagyon óvatosak voltunk a csapásmérések során, tehát például nem is került sor ezekre, amikor a lehető legkisebb kétségünk is állt a cél, a cél a kapcsolatban. Vous voyez bien que il y a, je dirais en termes capacitaires, les munitions qui nous... Tehát a kapacitásokkal kapcsolatban, elnök úr, a munícióval kapcsolatban ami hát nagy segítségünkre van, a repülőgépek minősége is rendkívül fontos, hiszen ezzel kapcsolatban még precízebb csapásmérés lehetséges, és a csapásmérést követően is értékelhetővé válik az eredmény. És nagyon fontos kérdés még az is, hogy nagyon világos mandátumra van szükségünk, és a tréning és a nagyon jó képzése a pilótáinknak is nagyon fontos. A legtöbb NATO pilóta természetesen az Európai Unióból érkezik hozzánk, és ezért ez nagyon fontos, hogy milyen pilóta anyagot kapunk az Európai Uniótól. Most még további információk a kollaterális károkkal kapcsolatban, hiszen ezzel kapcsolatban sok megjegyzés érkezett ezen a köreiből. Tehát én most persze katonai megjegyzésekre szorítkozom, nem szeretnék politikai jellegű területre tévedni. És ezért szeretnék utalni arra, hogy a kollaterális károk nagyon csekének minősíthetőek Líbiában, és ezért kérem önöket, hogy akár az ENSZ forrásaival is konzultáljanak ezt illetően. Az Amnesty International most megjelenő jelentését is elolvashatják. Ezből kiderül, hogy a polgári áldozatok száma nagyon csekély, és én ezért csak kérhetem önöket arra, hogy olvassák el ezeket a dokumentumokat, amelyeket én nem hiszem, hogy úgy lehet értelmezni, hogy túlzottan NATO barát lenne, de minden esetre azért elismeri a teljesítményünket. Tehát akkor most még egyszer a kapacitások kérdéskörével kapcsolatban ugyanis feltették a kérdést, hogy a NATO a jövőben ténylegesen megfelelő kapacitásokkal fog-e rendelkezni Hát ennek most nem értem, hogy mi a háttere ennek a kérdésnek, ugyanis a NATO céljai ugyanazok maradtak. Ez Lisszabonban is még egyszer kihangsúlyozásra került, megerősítésre került, tehát gyakorlatilag ezek a célok csak akkor változnak, hogyha esetleg az atlanti szövetségnek a másik oldalán valamiféle új stratégiai, új célkitűzés vagy irányultság e, merülne fel az Egyesült Államok részére, ez nyilván befolyásolhatná a célkitűzéseinket, de én azt gondolom, hogy a következő hónapokban, hogyha műveleti tevékenységre kerülne sor, akkor ugyanúgy történne, mint ahogy ez eddig is történt, tehát ugyanolyan sikertényezővel dolgozhatnánk, és ugyanolyan gyenge pontjaink lennének, mint az eddigiekben is voltak. A következő évek során azonban, hát hogyha ugyanezt a jövő következő években kellene lefolytatnunk, akkor én azt hiszem, hogy csak jobbak lehetnénk, hiszen a parancsnoki struktúránkat meg fogjuk reformálni, és ez már aránylag magas szint fog elérni a következő években, a, például a parancsnoki láncolat, az csapások során például tárgy ennek a reformnak, tehát én azt gondolom, hogy még egy ilyen művelet felelősségét még sokkal jobban fogjuk tudni tisztázni a jövőben. Ami az európai és az Egyesült Államok közötti egyensúly kérdését illeti, hát azt gondolom, hogy itt különböző eljárásmódok is léteznek. Én azt hiszem, hogy sikerült egyensúlyt teremteni, hiszen az Egyesült Államok hozzájárulása nagyon jelentős volt az ISR-ben, és azt gondolom, hogy az európaiak viszont nagyon is jelen voltak a tulajdonképpeni művelet során. Ami a légicsapásokat illeti, és és a gyakorlatilag a művelet dinamikus továbbfejlesztése terén is az európaiak jelen voltak, nagy szerepet vállaltak, hiszen ők voltak azok, akik ezt a dolgot gyakorlatilag folyamatosan továbbfejlesztették. És például a helikopterei ennek a műveletnek akkor kerültek bevetésre, amikor az európai országok nyomatékosan elmondták, hogy ők ezt szeretnék, hiszen ezeknek a helikoptereknek utána nagyon pozitív befolyása lett a műveletre magára. Ami a targetinget illeti, az amerikaiak egy valamivel nagyobb hozzájárulást vállaltak. Egyébként az európaiak is hozzájárultak a targeting területhez, de ami a csapásmérést és a művelet végrehajtását illeti, azt gondolom, hogy az európaiak részaránya volt döntőbb. Sur le déploiement, alors la capacité euh, porte-avions. Euh, a repülőgép hordozók euh, bevetésével kapcsolatban Hát a válasz talán nem lesz teljesen egyértelmű. Ami az OUP-t illeti, a NATO repülőgép hordozó Kréta, illetve Szicília közelében van. Ezek nagyon stabil repülőgép anyahajók, és nagyon sok repülőgépet lehet onnan indítani. De hát természetesen itt kicsit csürték csavarták a dolgot, de a NATO repülőgépek Szegonelláról repültek, Görögországról, és a Charles repülőgép hordozó továbbra is nemzeti parancs alatt maradt, kommandó alatt, és aztán így került a NATO alá a repülőgépek és a helikopterek, amelyek a Sárdogóról indultak, akkor amint felszálltak a NATO hatáskörébe kerültek, egyébként addig nemzeti hatáskörben maradtak. Olaszország és Görögország voltak azok, amelyek a bázisokat tehát rendelkezésre bocsátották. Alors, quelles leçons... Euh... Hát, hogy milyen leckét, illetve milyen következtetéseket tudunk levonni a jövőre nézve, és a bevetés utáni tervezésre vonatkozóan. A líbiai helyzet most a nemzetközi közösség, illetve hát Líbia kezében van. Ez politikai terület, amelyel kapcsolatban én nem szeretnék semmilyen módon állást foglalni. Feltették azt a kérdést is, hogy milyen kapacitásokra van szükség ahhoz, hogy a határ e, ellenőrzés megfelelően végre lehessen hajtani. Hát akkor önök nagyon pontosan tudják a választ is feltételezem. Nagyon fontos az ISR, természetesen el lehet fogni ott a helyszínen is embereket, de hát ugyanakkor rendszerekre van szükség, olyan rendszerekre, amelyek a határtól ezer kilométerre található területeket is ellenőrizni tudnak. Ezek nagyon instabil régiók, úgyhogy itt a felügyelet és a felderítés meghatározó szerepet kap, és nagyon nagy tömegekről is van szó ráadásul de hát a legérzékenyebb területekkel valószínűleg foglalkozni, ugyanis ezt a problémakört nem lehet. Ugye nem mindenütt azonos a probléma, nem minden szomszédos állammal. Az interoperabilitás kérdése is felmerült Katarral, vagy más országokkal kapcsolatban. Nincs információm a svéd grippenekkel kapcsolatban. Azt hiszem, nagyon jól működtek. Elhangzott, hogy a, az üzemanyag kapcsán volt probléma az interoperabilitással, de mi azon vagyunk, hogy a logisztikai bizottság a NATO-ban ezzel foglalkozzon és megoldjuk a ö, problémát. Az öbölmenti államokkal, Katarra vagy az Egyesült Arab Emirátusokkal kapcsolatosan ezek az országok vagy amerikai, vagy európai hadianyaggal rendelkeznek, és a képzésük és normális körülmények között amerikai vagy európai katonai akadémiákon történik. Tehát nagyon jó az interoperabilitás alapja ezekkel az országokkal. Másodszorban ahhoz, hogy a hatékonyság növelhető legyen, ezt mind támogatta, úgymond szponzorálták bizonyos államok, Franciaország, Katart, az Egyesült Államok, az Arab Emirátusokat, szóval itt partnerekről van szó, akik között nagyon szoros a kapcsolat, szorosabb talán, mint a NATO-val, ezeknek az országoknak a bevonása nagyon zöggenőmentesen történt. Mi azt szeretnénk, hogy ezek az országok kerüljenek be a mi NATO gyakorlatainkba, és akkor javítani tudjuk az interoperabilitást, és partnerek lehetünk a jövőben. Nos, Szó esett a polgári áldozatokról és a kártérítésről. Ez megint csak politikai kérdés, és ezzel kapcsolatban ismételten nem kívánok szólni. A líbiai hatóságok maguk foglalkoznak ezzel a kérdéssel. De említhetem Afganisztán példáját. Afganisztánban is probléma ez volt az a helyzet, hogy minden nemzet a saját szabályait alkalmazza a kártérítés során a kollaterális járulékos károk után. Ami pedig a NATO kommandót illeti Afganisztánban, mi azt szeretnénk, hogy a kártérítési rendszer a családtagokra is terjedjen ki. Miért sikerült ilyen gyorsan meghódítani a légteret? A Gaddafi légi ereje valószínűleg nem volt olyan jó és annyira gyakorlott, mint ahogy feltételezték, és valószínűleg probléma volt a flotta karbantartásának egy részével is. No, hát művelet előtt a lébiai légvédelem egy nagy részét már ö, sikerült megbénítani. És a NATO repülőgépek maguk is nagyon jó munkát végeztek, és elrettentő hatást tudtak kifejteni ez a három nagy tényező véleményem szerint, amelyek magyarázzák azt, hogy miért sikerült ilyen gyorsan meghódítani a repüléstilalmi zónát. A drónok számát illetően, ugye ezek százszázalékosan automatikus, tehát ember pilóta nélküli gépek. Az interoperabilitás ismételten a jövőben, ugye erről már beszéltem, az előbb a NATO-ban megvan az az akarat, hogy az interoperabilitás kérdését a jövőben komolyabban kezelje a Connected Forces Initiative program keretében. Az egyik legfontosabb szempont éppen ez, és nem csak a szövetségi partnerek között, hanem más partnerekkel is, amelyek nem tagjai a NATO-nak. Líbia nagyon fontos lépés volt, és megállapíthattuk, hogy néhány partnerországgal nagyon magas szintű az interoperabilitás, de azt is látnunk kellett, hogy azért ezt még fejleszteni kell ahhoz, hogy teljes mértékben biztosított legyen az interoperabilitás. A médiával kapcsolatos kérdés, hogy ugye exkluzív módon a média kapjon tájékoztatást. Azt hiszem, hogy azért nem szabad ö, átadni magunkat, azért ezt fordítva kell értelmezni ugye kezdetben. A NATO-nak gondjai voltak azzal, hogy ö, ö, kijelöljön olyan személyeket, akik csak is és kizárólag a médiával való kapcsolattartásért voltak felelősek kezdetben egyszerűen hiány volt kommunikációs szakértőkből. És nem feltétlenül Brüsszelben, hanem Nápolyban, a központban, és ott születtek a sajtóközlemények, és ott kellett válaszolni a kérdésekre. Az első része ennek Brüsszelben történt, de utána mindez áttevődött Nápolyba megállapítottuk, hogy sokkal több kommunikációs szakértőre van szükségünk, akik folyamatosan rendelkezésre állnak. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszolnom, ha nem, akkor szívesen állok továbbra is rendelkezésükre. Köszönöm, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, vezérőr nagy úr, köszönöm tábornok úr. Mm, ez valóban egy nehéz feladat volt, és nagyon hálásak vagyunk önnek, hogy eljött hozzánk, és sikerült a katonai és a diplomáciai vagy politikai terület közötti elhatárolást ilyen világosan megtenni, ez nem mindig könnyű, és nagyon jól értjük, hogy ön, ön nem akar túlépni a katonai hatáskörén. Van még két kiegészítő kérdés, aztán egy taktikai kérdés, hogy tulajdonképpen milyen a parancsrendszer láncolat a NATO hadműveleteknél, a repülőgép hordozóktól az Észak-Atlanti tanácsig felhívta a figyelmet ennek a szerepére a targeting területén. És egy kérdés, ami ezzel összefügg, és esetleg kicsit provokálónak is hangzik, az az, hogy ez a parancsláncolat nem túlságosan hosszú. Hallottam bizonyos kommentárokat, amikor folyt a hadművelet. Sokan azt mondták, hogy március 19-e és március 31-e között, amikor azután koordinált parancsnoki központ alakult ki a helyszínen, de mind addig viszonylag és attól kezdve gyors volt a reakció, de addig nagyon sok köztes lépcső épült be, és ez bonyolultá tette a helyzetet, ezt szerettem volna még kérdezni, és remélem, hogy tud válaszolni. Még egy kérdés, és utána Gomes asszony. Köszönöm szépen, nagyon érdekesnek tartom a libiai beavatkozást, rámutat a különbségekre a kapacitások tekintetében az Egyesült Államok és Európa között. De az egyik kérdés, ami kapcsolódik az európai közös védelmi politikához éppen az eszközök, források megosztása. Ez talán részben megoldhatná a gazdasági problémákat, amelyek sok országnak gondot jelentenek. Ez az erőforrás megosztás részben választathat a kapacitás problémákra. Felmerül akkor ez a kérdés, hogy a libiai hadművelet valamilyen példát vagy tanulságot szolgáltatott -e arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megoldani e, az erőforrások megosztását, kialakult-e megfelelő bizalom, vagy bizalomhiány volt, mit tudhatunk erről a témáról? I would like just to, uh... Csak szeretnék egy észrevételt tenni valamivel kapcsolatosan, amit a 13-14 ezer áldozattal kapcsolatosan eh, elmondtak. Én nem akarom ezt leértékelni, még az is lehet, hogy magasabb ez a szám, de nem szabad eh, a NATO-t vádolni ezért, mert ez a háború eredménye, a libiai belső háború, polgárháború ellen eredménye Mizrátában eh, és más városokban is látható, hogy milyen pusztítás történt a városközpontokban, és ezt a Kadafi részlegek, csapatok okozták, és természetesen a rosszul felszerelt vagy rosszul kiképzett libiai hadsereg nem tudta betölteni a hivatását, és az emberek gyakorlatilag azzal harcoltak, amivel tudtak. Nem akarom lebecsülni az áldozatok számát, meg lehet, hogy magasabb is volt ez a szám, és sok a sebesült is, de mint ahogyan a tábornok is elmondta, az ENSZ jelentés és az Amnesty International eh, közelmúltbeli közleménye alapján azt tudhatjuk, hogy 53 ember igazából a NATO műveletek eh, áldozata, őket eh, azonosították így, és pontosan ezért hálásak a líbiaiak a hadműveletére. Én ezt láttam, ezt hallottam, és az igazságot mondom, nem mondanám, hogyha nem győződtem volna meg róla ott a libiaiaktól. Az én kérdésem a következő. A háború eredményeképpen Kadafi erőinek a felszerelését, fegyvereit megszerezhették a régióban, vegyi fegyvereket és kézi fegyvereket is és kiderült a legutóbbi missziónkon Líbiában, hogy már történt munka arra nézve, hogy a vegyi fegyvereket felszámolják ezeknek a raktárait, illetve azonosítottak egyéb fegyverraktárakat is. A NATO részt vett -e ebben a műveletben, ebben a munkában, vagy pedig maguk a tagállamok, a NATO és EU tagállamok vettek ebben részt, vagyis ebben eh, támogatták a libiaiakat, hiszen ott nem volt valódi kapacitás ebben az értelemben. Eh, Tanok úr kért még szót. Köszönöm szépen. Ana Gomez beszélt az áldozatokról, és arról, hogy most 30 eh, vagy 40 ezer, ez a szám nem egészen világos. Azt mondta, hogy igazából a líbiai Kadafi csapatok ölték őket meg, és hányan voltak ők líbiaiak, és hányan pedig zsoldosok. Nagyon eltérőek a becslések arra, hogy hány zsoldost vezet, vetettek be, van, aki azt mondja, néhány száz, van, aki azt mondja, hogy több ezer vagy tízezer, és nagyon sok hadműveletet a zsoldosokkal végeztettek el, nem pedig maguk, maga a libiai hadsereg hajtotta végre. Most, hogy már elcsitultak a hadi zajok, ezért most már felmérhetnénk, hogy hogyan állt ez a helyzet, mi történik a zsoldosokkal, bíróság elé állítják őket. Ez nagyon érdekes volna. Nagyon furcsa ez a konfliktus, hiszen egyetlen NATO áldozat sem volt, amennyire én tudom, csatában senki nem halt meg, talán balesetben, vagy baráti tűzben, de nem tudok róla, hogy lett volna NATO áldozat, ha volt, akkor ezt is szeretném hallani. A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy hogyan érkeztek fegyverek Líbiába, elsősorban katári finanszírozással, különösen az iszlámisták támogatásával is érkeztek ezek a fegyverek. Az al is lehetett eszköze, van-e ezzel kapcsolatosan hírszerzési információ? hiszen ez gondot okozhat és aggályokat a biztonság szempontjából. És Nigerben tartózkodik Kadafi egyik túlélő fia, és ez gondot okoz, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan mit tudhatnánk meg, hogy vissza kell -e állítani a család hatalmát. Vajon komolyan kell vennünk ezt a fenyegetettséget? Köszönöm. Sur ces dernières questions. Akkor öné megint a szó az utolsó kérdésekkel kapcsolatosan. De commandement autant. Köszönöm szépen, akkor a parancs láncolattal kezdeném. Különbséget kell tenni a katonai gépezet között egyrészt, és a politikai katonai mechanizmus között másrészt. Brüsszelben a politikai katonai rész található, itt születnek meg a politikai döntések az Észak-Atlanti tanácsban. A, a katonai bizottság is részt vesz ebben, illetve megtárgyalja ezt. Gyakorlatilag itt születnek meg itt nézik meg a követeléseket, mielőtt azok tovább mennek. Hogyha a stratégiai oldal parancsot ad, akkor a katonai bizottság ezt megvitatja, és katonai állásfoglalást fogad el ezzel kapcsolatban és ezt megkapja a tanács, és ha a tanács ezt elfogadja, akkor adható tovább a parancs, és hajtható végre különböző szinteken. Melyek ezek a szintek? A stratégiai szint, tehát a nagy stratégiai kommandó, aztán jön az operatív szint, ebben az esetben ez Nápolyban volt, tehát a vezérkar, a nápolyi vezérkar, és ez már az operatív szint. És itt van Busár, ő tábornok volt az, aki a parancsnok volt. És a nápolyi parancsnok ő állt mellette, illetve segített neki. Ők voltak például, ő volt felelős annak idején Koszovóért, és a napi munkát is nekik kellett végezniük. Tehát egy komando poolra volt szükség Nápolyban, és hát ez a NATO egyéb parancs struktúráit is figyelembe vette. Ha egy szinten lejjebb megyünk, az operatív szint után következik az, amit parancsközpontoknak nevezünk. Nem volt szárazföldi hadművelet, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni, csak a légi hadműveletre. Ez is Nápolyban volt. Tehát gyakorlatilag így néz ki a parancsrendszer, ez folyamatosan így van, és a NATO egyik legfőbb ereje éppen abban áll, hogy kezdettől fogva képes reagálni azért, mert megvan ez a rendszer, ez a fokozati rendszer, és megfelelően képzett a személyzet, megfelelő gyakorlatokat hajtanak végre folyamatosan. Persze van még lehetőség előre lépni, a jelenlegi kommandó struktúra, tehát még azért javítható. Hogy most ez egy nehézkes láncolat-e? Persze, ha az ember 28 ország alkotta szervezetben konszenzus alapján akar dönteni, akkor azért olyan nagyon gyors reakcióra nem lehet számítani, mint egy egy államon belüli vagy egy állam általi akció esetében. Itt nagyon erős koordináció történt az országok között. Volt nemzeti parancslánc, ez volt az elsődleges a döntéshozatalban, mert nagyon sürgős lépésekre volt szükség, gyorsan kellett reagálni, és a nemzeti parancsközpontok esetében ez gyorsabban ment, a NATO-ban nem annyira. És hogyha a politikai döntéseket 28 országnak kell meghoznia, akkor a folyamat természetesen hosszabb, megfelelően kell irányítani ezt az egész rendszert, és el kell érni, hogy a 28 ország politikailag egyetértsen. Akkor, hogyha a gépezetbe indul, akkor gyorsan lehet reagálni. Majdnem olyan gyorsan, mint nemzeti vagy tagállami szinten, majdnem, mondom, hogy, mert vannak olyan feltételek az egyes országokban, amelyek befolyásolhatják a vitákat, meg kell nézni a feltételeket vagy kényszereket, amelyek itt vagy ott érvényesülnek ahhoz, hogy a parancs végrehajtható legyen. 28 ország feltételeit tiszteletben tartani bizony nem könnyű, és az időbe telik tehát hogy ez a repülőgép ezt és ezt megteheti, de azt meg azt nem. Mindezt figyelembe kell venni. És hogyha három olyan ország van, akik együtt akarnak működni, és akkor sokkal könnyebb a helyzete. 28 esetében azért ez elhúzódhat. A gyenge pontokkal kapcsolatban de van azért a NATO-nak erős pontja is, és az is kiderült, ugyanis sikerült konszenzusra jutni 28 ország között. Ez mutatja, hogy erős a rendszer, és ugyanez vonatkozik a járulékos károk elkerülésére. A pooling and sharing, hogy ez hasznos-e, azt gondolom feltétlenül. Annál is inkább, mert a jelenlegi kontextusban a kérdés az elsőlegesen a bizalommal kapcsolatos. Mennyire adott a bizalom az országok között? Ez a dolog lényege. Beszéltem az AVAX-ról, az AVAX gépekről. Ezek a felderítő gépek sok NATO országban vannak. És volt néhány ország, amelyik nem akart emberi erőforrást küldeni a misszióba, és akkor máshol kellett ezen repülőgépek számára személyzetet verbúválni. Egy kiút mindig van. Egyébként nem tudok pontos példákkal szolgálni erre vonatkozóan. Nemrégében beszéltem arról, hogy 13 NATO ország fog létrehozni egy együttműködést az ISF területen, ez növelni fogja a kapacitásokat, és nagyon hasznos lesz. Hogy hogyan sikerül hasznosítani ezeket a, az eszközöket, és hogy a NATO tényleg hozzáfér megfelelően ehhez a kapacitáshoz. De igazuk van, a dolognak a lényege az, hogy legyen egyfajta bizalmi viszony a szövetségi partnerek között. A Unified Protector művelet során sikerült ezt a bizalmat kialakítani. Az amerikaiaknak persze meg kellett bennünket erősíteniük, ezt meg is tették, erősítést adtak. Mm, kezdetben csak a második vonalban akartak szerepelni a parancs láncolatban, de mm, ott voltak, és a dolog működött. Említette tehát ezt a pooling and sharing elvet, és ez abba az irányba megy, amit a NATO főtitkára is mondott, a cél az ugyanaz, noha az elvek nem mindig. A multinacionális erők használata annak érdekében, hogy kiegyenlítsék a, a, a nemzeti költségvetési problémákat. Hát ez lenne éppen a célja a smart védelemnek, az okos védekezésnek. Meg kell határozni a prioritásokat, ez az elv, utána következik a specializáció elve, az air policing, a balti államok esetében például néhány ország mm, ugye megkapták a balti államok azt a kapacitást, amivel nem rendelkeztek. És hát így látható, hogy bízhatnak a szövetségi partnerekben immár tíz éve. és mindig is megtették ezt a NATO erői. Tehát a multinacionális rendszer sikerének a kulcsa, amit létre akarunk hozni a kapacitások javítása érdekében, az a bizalom, ez a kulcs, és a garantált hozzáférés a kapacitásokhoz. A katonai helyzet Líbia után és a vegyi fegyverek helyzete erre is vonatkozott egy kérdés, és az egyéb fegyverek kérdése. Itt a NATO nem kapott szerepet, a NATO tagállamai viszont számukra tudatosult, hogy ez egy valódi probléma, és kihasználjuk a művelet alatt szerzett hírszerzés információkat, hogy tudjuk elemezni a helyzetet. A zsoldosokról nem igazán tudok mit mondani. Sur place, payé par, par Kadhafi, le nombre, je suis incapable de vous le... De vous... A Kadhafi által fizetettekről sem, másféle zsoldosokról sem tudok beszámolni, vagy a létszámukról de azt meg tudom erősíteni, hogy nem volt NATO áldozat, halálos áldozat, és sőt, még sebesültek sem voltak a NATO oldalán. Ami pedig, hogy Katár milyen fegyvereket szolgáltatott a felkelőknek, ez Katári kezdeményezésre történt a NATO ezt nem kezdeményezte és nem is hagyta jóvá, úgyhogy ez a döntés tőlünk függetlenül zajlott, vagy jött létre. Az, hogy mi történt ezekkel a fegyverekkel, arról sem tudok beszámolni. Tudom, hogy kaptak az ellenzéki erők fegyvereket, és úgy gondolom, hogy gondolom náluk maradtak. Ami pedig a lehetséges fenyegetettségeket illeti, mert ami Kadafi fiát illeti, aki most eh, Nigerben eh, van. Én csak a személyes véleményemet tudom elmondani, én nem gondolom, hogy eh, tartani kellene tőle. Úgy gondolom, hogy a Kadafi család már a múlté, új erők alakulnak ki új hatalmak Líbiában. Én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Kadafi klán újra hatalomra kerülhetne. Az elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a részletes beszámolót, és köszönöm, hogy eljött a körünkbe ma délután. Bizonyára nem volt könnyű dolga, mint az elején elmondta. A tapasztalatok elemzésének folyamata még nem zárult le a NATO berkein belül, úgyhogy csak részleges beszámolót tudott most adni nekünk, és természetesen diplomáciai és politikai értelmezésekre is lehetőséget adnak ezek a beszámolók. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy eljött, beszámolt a katonai kapacitásokról. Nagyon lényeges információk ezek számunkra. Ez az a fajta tájékoztatást, amit, amit nagyon ritkán kapunk meg Európai Uniós szinten. Nyilván a NATO tagállamok rendelkeznek információkkal, különösen a kulcsfontosságú kapacitások tekintetében, a helikopterek, repülőgépek, illetve személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan. Nyilván bizonyos esetekben nagyon jól teljesítettek a tagállamok, és az is nagyon örvendetes, hogy nem volt a szövetségesek oldalán áldozat, ami először fordult elő ilyen műveletben. Azt is láthattuk, hogy mennyire pontosak voltak a csapások, pontosan célzottak. Látszik, hogy milyen előrelépés történt tíz évvel ezelőtthöz képest, a koszovói eseményekhez képest javultak a célpontkiválasztási stratégiák. Köszönöm szépen az előadását, és reméljük, hogy a jövőben is beszámol számunkra a NATO tevékenységéről. Köszönöm még egyszer, és szeretném emlékeztetni önöket, hogy 20 perc múlva a képviselők számára Lady Ashton beszédet tart a Védelmi és Biztonsági Bizottság tagjai számára. Köszönöm szépen.